Unzet Banel, valamil Jaromi Kulücsek manda, urak és hölgyek mandátumát vizsgálta meg, és javaslatuk az, hogy 2016. január 31-ével, február 3-ával és február 4-ével érvényesnek nyilvánítsuk ezeket, ellenzi -e ezt bárki is. Ezzel a mandátumok érvényesek. Frau von Storch hat die ECR. Frau Storch asszony